hogy fent tudjuk tartani a szolgáltatás irányelv végrehajtására szóló vonatkozó dinamikát. Köszönöm. La discussione è chiusa, la votazione si svolge. Köszönjük szépen, lezárjuk ezzel ezt a pontot. Holnap 12.30-kor lesz a jelentésről a szavazás. Következő napi rendi pontunk Wallis asszony jelentése az alternatív vitarendezés polgári kereskedelmi és családi ügyekben címmel. Négy percben megadom neki a szót. Thank you, President Commissioner. Köszönöm szépen. Az alternatív vitarendezés ebben az esetben kereskedelmi és polgári ügyekben de leginkább is fogyasztói ügyekkel foglalkozik. Arról van szó, hogy az igazságszolgáltatáshoz szeretnénk hozzáférést biztosítani, és annak megtalálni az útját, hogy határon átnyúló ügyekben hogyan férhetnek hozzá ehhez a vitarendezési módozathoz. Hiszen a hagyományos igazságszolgáltatás nagyon lassú, időigényes, drága, és egy olyan időben, amikor a amikor is a határon átnyúló ügyleteket kívánjuk előmozdítani, az igazságszolgáltatásnak polgári ügyekben is új módozatait kell megtalálnunk, amelyek gyorsabb, hatékonyabb, olcsóbb és hamarabb vezet eredményre. Nagyon sok éven keresztül megvolt egyfajta laza hálózata azoknak, akik alternatív vitarendezési módozatokat ala, kínáltak, ilyen volt a Finnet és az ECC-net, és ezek sikeresek voltak, de nem voltak önmagukban elegő, elegendőek arra, hogy megválaszolják a fogyasztóknak a kérdéseit, hogy hová forduljanak, mert nem ismerik ezek a fogyasztók, hogy mi, hogy működik ez az alternatív vitarendezési fórum, hová fordulhatnak. Biztosítanunk kell azt, hogy ismerté váljon ez a módozat, ez az alternatíva, és hogy van egy átfogó ö, olyan rendszer, amelyhez hozzáférhetnek a fogyasztók, ha meg kell oldani vitásügyeiket. Biztosítanunk kell azt is, hogy a meglévő rendszerek jó minőséget biztosítanak, hogy megfelelő képzést,

Köszönöm szépen, Vojtova asszonyi a szó. Egy nagyon fontos fenntartásom van, ez pedig az, hogy bevonjuk-e a e, családügyi, családjogi vitákat is a hatály alá. Ez e, egy olyan ügy, ahol a nemzeti hagyományoknak nagyon fontos eh, szerepe van, és ez egyértelműen tagállami kompetencia. A családjogi viták eh, a gyerekeket érintési, ezen a területen szerintem eh, profi bírókra, bírákra és bíróságokra van szükség. Az ADR azonban polgári, fogyasztói ügyekben, kereskedelmi ügyekben valóban nagyon hasznos, hiszen gyorsabb, egyszerűbb rendszerről van szó. Internet alapú rendszerként alakult ki ez a rendszer, és teljesen automatizálták kellene tenni ahhoz, hogy a vállalkozók számára ez valóban hasznossá váljon, és a semlegesség, hatékonyság, átláthatóság, méltányosság elveinek meg tudjon felelni. fel kell használnunk a számítógépes online, az ODR által nyitotta lehetőségeket is. A cseh köztársaságban az ADR rendszerek nem működnek még jól. Elnök, köszönöm. Basescu asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék Wallis asszonynak, a jelentés készítőjének gratulálni ehhez a jelentéshez. A 2020-as stratégia keretében is különösen fontos, hogy a fogyasztók és a KKV-k jobban hozzáférjenek az alternatív vita rendezés különböző formáihoz. Ezzel erősödik a belső piac, és és nő a bizalom a különböző békéltetési formák iránt. És akkor még nem is említettem, hogy ezek az eljárások jóval olcsóbbak, mint a hagyományos bírósági eljárás. A békéltetés sok helyen nagyon jól működik, vállalatok között is a tagállamokban, de fontos lenne a harmonizáció európai szinten annak érdekében, hogy a különböző eh, jogrendszereket eh, közelítsük egymáshoz. Standardizált szerződéseket kellene bevezetni, ezzel le lehetne egyszerűsíteni a békéltető eljárásokat, különösen alacsony perérték esetén, vagy vitaérték esetén. Elnök, köszönöm szépen, Kosta ura következő. Kosta asszony. Köszönöm szépen. Wallis asszony jelentését nagy érdeklődéssel olvastam, és remélem, hogy a jelentés azt fog eredményezni, hogy a fogyasztói jogviták és a családi jogi viták megoldásában egyre nagyobb teret kapnak az alternatív vitarendezés formái. Békéltetés, közvetítés, Különböző országokban persze eltérőek a eh, hagyományok, eh, és eh, sokszor, ha családjogi vitáról van szó, akkor nagyon jó, hogyha egy semleges harmadik személy segít abban, hogy a felek végül is megegyezzenek pereskedés nélkül, és a közösségi szinten a szubszidiaritás elvének tiszteletbe tartása mellett szükséges tovább lépnünk a harmonizáció irányába. Azt szeretném, hogyha a bizottság egy jogalkotási javaslatot terjesztene elő a fentiek figyelembevételével. Elnök, köszönöm szépen, és Flasikova asszony ilyen szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A igazságszolgáltatáshoz való hozzájutás az egyik alapvető jog, és az alternatív vita rendezés egy olyan alternatív megoldás, amely a felek közötti problémát úgy oldja meg, hogy nem kell bíróságra menni. Ez lehetővé teszi azt, hogy egy harmadik személyt kapcsoljanak be a bíróságon kívül, tehát ez tényleg egy alternatív megoldás és hat, költséghatékony megoldás a bírósági eljárással szemben. Sajnálatos az, hogy a tagállami információk az alternatív vitarendezésről eléggé hiányosak, mert csak kevesen tudják azt, hogy hogyan lehetne jelentkezni egy ilyenfajta vitarendezésre. Ezért az állampolgárokat talán jobban kellene informálnunk erről a lehetőségről, mert ez egy olyan jelent, lehetőség, amelyen konfrontációt lehet elkerülni, és ezzel meg lehet oldani egy olyan vitát, amely meg lehet oldani egy vitát mindkét fél számára megfelelő módon. Ez kiegyensúlyozott megoldás, tehát mindkét fél így hozzájut az igazságszolgáltáshoz. Köszönöm, mondja az elnök. Vorska asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Támogatom azt, hogy sikerüljön közös nevezőre jutni, szerintem jó az, hogyha egyesíteni lehet az alternatív vita rendezést a jogi polgári, a kereskedelmi polgári és családi ügyekben hogyha a vitarendezés bíróságon kívül történik, akkor az mindkét fél számára előnyös lehet. A családok, amit megemlítenek a jelentés címében is, az, eh, tehát a család ez nem tartozik az ilyenfajta hatóságok hatája alá, legalábbis az olyan kérdéskörökben, amelyekben a jelentést, amelyet a jelentést eh, megjelent. Itt nem lehet eh, egyforma standardokat kialakítani, hiszen emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy milyen problémák léphetnek fel azzal kapcsolatban, hogyha egy európai vállási rendszert építünk ki, a gyerekeket például senki nem fogja képviselni például, és ez egy probléma. Elnök, köszönöm szépen, Páska úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Az alternatív vitarendezés a családi, polgári és kereskedelmi ügyekben sokkal olcsóbb és gyorsabb módja lehet a vitarendezésnek, és ezért annyira fontos az, hogy legyen egy közös európai megközelítés, és informáljuk ezekről az állampolgárokat, főként arról a rendeletről, amely a békéltetésről szól polgári és kereskedelmi ügyekben. Ezek jó alapot képeznek az alternatív határokon átnyúló vitarendezésre. Egyetértek azzal, hogy a nyilvánosság informálása növelheti az alternatív vitarendezési ügyek számát, és az, hogyha egy bíróságon kívüli vitarendezést alkalmazunk, az csökkentheti a felekre nehezendő a pszichológiai nyomást is például a családi ügyekben, főként a gyerekek esetében, úgyhogy hosszú bírósági eljárást el lehet kerülni, ezért mindenképpen támogatni kell az alternatív vitalizási megoldásokat minden szinten. Grazie. Ehm, Köszönjük szépen. Pedig asszonynak adom meg a szót, biztosként. Elnök asszony, tisztelt képviselők, a bizottság üdvözli azt a támogatást, amit az alternatív vitarendezés javasol polgár és kereskedelmi ügyekben, és a javaslatokat is üdvözöljük, főleg tekintettel a jogalkotási javaslatra a kereskedelmi ügyekben. A krakói nyilatkozat is ebbe az irányba mutatott, amit ebben a hónapban fogadtunk el. Tudjuk jól, hogy az ADR a 12 javaslat egyike, amely a Single Market Act-ben szerepelt, és Dali, biztos kollégám, két jogalkotási javaslatot fog előterjeszteni, amelyet a bizottság november 23-án fog nagy valószínűséggel elfogadni. Ez egy keretirányelv lesz az ADR-re vonatkozóan, eh, business to consumers, tehát a vállalkozások a fogyasztók között lesz az egyik nagyon fontos, hogy a fogyasztók és a KKV-k is bármilyen ügyben az ADR-hez nyúlhassanak eszközként, és az online tranzakciókra vonatkozóan is meg legyen a fogyasztók és a kereskedők között ez az eszköz lehetőségként. Nyilván hatékony bíróságon kívüli vitarendezésről lenne szó ebben az esetben, és a bizottság tudatában van annak, ahogyan ez a jelentésben is szerepel, hogy a B2B-vel a business-to-business aspektusát is ki kell emelni ennek a, az ADR-nek, hiszen a szereplők kifejezték azon akaratukat, hogy a, a business to businesshez képest más módon rendezik a vitáikat, hogyha fogyasztók magukkal kell verednek vitás ügyekbe. Különösen a határon átnyúló B2B vitákban még azért az elején tartunk ennek a folyamatnak, és meg fogjuk vizsgálni az összes problémát, amelyek akadályozhatják a KKV-knek a határon túli kereskedését és tevékenykedését, és várjuk a javaslatokat is amíg kidolgozzuk a saját álláspontunkat. Én úgy gondolom, hogy a legvégén nyilván egy javaslatot fogunk előterjeszteni, jelentéstevő asszony. Azt gondolom, hogy az ADR családi ügyekben egyfajta mencsvárként is szolgálhat az ADR, ahol már nem sikerülnek, nem sikerül megoldani az ügyeket családon belül. És természetesen a gyorsaság, az olcsóbb megoldás egy nagyon fontos aspektus ebben a tekintetben. Dánia kivételével mm, 2011. május 21-től kezdődően már hatályos egy irányelv, ami szerint családi, kereskedelmi és polgári ügyekben is alkalmazható az ADR. Egy kivétel van, hogy ahol a felek nem dönthetnek saját maguk a hatályos, alkalmazandó jog szerint a lehetőségeikről. A legfontosabb mediációra vonatkozó irányelvben szereplő megfontolások azt, hogy érvényesülnie kell bizonyos kritériumoknak, itt gondolok arra, hogy az elévülési időket figyelembe kell venni, a titoktartást be kell tartani, és így tovább. A mediációs irányelvre vonatkozóan kilenc országgal szemben jogseg, jogszegési eljárást kellett indítani, mert nem ültették át megfelelően, a, nem hajtották végre az irányelvben foglaltattakat, és természetesen minden más tagállamban az előrehaladást nyomon fogjuk kísérni. Köszönöm. Grazie, commissario. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ezzel lezárjuk ennek a jelentésnek a megvitatását. Holnap 12 óra 30-kor lesz a szavazás. A napirend szerint a következő jelentés.